Members, if we could restart, that would be very helpful. Kérem, újra kezdhetjük az ülést? Csak azért, hogy legyen elég idő, hogy befejezzük időben. Yes, she'll come. <laughs> It's okay. I'm sure we had more people than this just now. Köszönöm a következő napi rendi pontunk. Eh, egy eh, kiválasztási folyamat, mégpedig eh, az Európai Unió Szellemi Tulajdon Hivatalának eh, fellebbviteli tanácsának elnökeit választjuk ki. A rendelet alapján a tanács fogja kiválasztani, vagy választja ki őket a Management Board által javasolt jelöltek listájáról. 1919. november 22-én a tanács három fő eh, javaslatot, eh, három főre vonatkozó javaslatot kapott, ketten azonban visszavonták a jelöltségüket. Mielőtt a tanács kinevezi véglegesen a feljebbviteli tanácsnak az elnökét, a mi bizottságunknak van lehetősége arra, hogy meghallgassuk a jelöltet, és kérdéseket tegyünk fel neki. Éppen ezért mi most eh, meghívtuk ide Virginia Melgar asszonyt, aki a tanács jelöltje. Elnézést kérek, hogy eh, ilyen kevesen vannak. Most egy szünetet tartottunk, gondolom, hogy jönnek még vissza. Az ön egyetértésével, az ön jelöltségének dokumentumait beleértve az ön életrajzát mi köröztettük a képviselők között, és ami a formátumát illeti a meghallgatásnak, önnek most 10 perce van arra, hogy egy nyilatkozatot tegyen, majd ezt követően kérdésekre válaszolhat. Köszönöm eh, öné a szó, köszönöm elnök asszony. Szeretném eh, azzal kezdeni, hogy eh, kicsit hozzáteszek ahhoz, ami a az önéletrajzban szerepel. Francia állampolgársággal rendelkezem, de urugvái születésű vagyok. 17 éves koromban érkeztem Európába, e, az, e, a Párizsi Egyetemen tanultam büntetőjogot, 1982-ben lettem bíró Franciaországban, majd a Nemzeti Bíró továbbképzőn végeztem két éves tanfolyamot, e, ezt követően ügyész lettem Versailles-ban, majd az igazságügyminisztériumban egy különleges megbízást kaptam, amelyet öt évig töltöttem be az Európai Bizottság eh, jogi szolgálatához 1991-ben érkeztem eh, nemzeti eh, szakértőként, és nagy megtiszteltetés volt számomra az ott eltöltött három év, izgalmas időszak volt, ez a belső piac kiteljesedése előtt. A belső piaci harmonizációs hivatalhoz csatlakoztam 1994-ben. Én voltam a 19-es számú hivatalnok, még irodánk sem volt, és 2005-ig maradtam ott. Nagyon sok mindennel foglalkoztam jogászként. Az iroda rendkívül nagy széleskörű tevékenységet folytatott még a egy bejegyzési szolgálat létrehozása előtt. Münchenbe mentem át a szabadalmi hivatalhoz, ott igazgatója voltam a jogi szolgálatnak, illetve pályáztam arra a beosztásra azért, mert szerintem nem értheti meg senki a szellemi tulajdon jogát, anélkül, hogy a szabadalmakkal a dizájnokkal, illetve egyebekkel foglalkozzon. Ugye a, a szabadalmak azok Münchenben vannak, míg a védjegyek azok Alicante-ban. Nagyon sokat tanultam ez alatt az öt év alatt. Én voltam a felelőse a szervezet összes jogi ügyének. Nem a szabadalmi ügyekre gondolok, hanem a szervezeti munkajogi ügyekre. Ezt követően... Now, in 2000. Um, 2011-ben jöttem vissza, egy nagyon konkrét munkát szerettem volna elvégezni. A Conciliation eh, eh, igazgatóságra, eh, és ezt követően kerültem ebbe a fellebbviteli tanácsba is. 2015 óta vagyok a fellebbviteli tanácsnak, az ötös tanácsnak a tagja, és ott még kettő kollégám van, gyakorlatilag lefedjük az öt munkanyelvét az irodának. 600 döntést hoztam, illetve abban volt részem raportőrként, előadóként, és társ aláírója a harmadik tagként 700 eh, határozatnak vagyok. Nagy eh, tanácsi ülésből kettőt eh, kettőt, kettőben vettem részt, egy Brexit ügyi határozat volt, illetve a vodka és a víz, az iceberg ügy is hozzám tartozott. Én együtt, én abban a munkacsoportban is dolgoztam, amely a, a, a, amelynek a célja az, hogy harmonizáljuk a felebbviteli ügyeket. Szerintem a 25 év tapasztalatom a védjegyek, illetve design ügyekben a komoly tapasztalatom nemzetközi szervezeteknél, az Európai Bizottságra gondolok, illetve e, egyéb e, e, nemzetközi ügynökségekre. Azt gondolom, hogy ez a tapasztalat hasznos lehet. Az Európai Stabilitási Mechanizmus közigazgatási testületének is tagja vagyok 2014 óta. Emellett oktatásban veszek részt Oxfordban, akreditált mediátor is vagyok, de csak két hete. Ez egy nagyon új dolog, ez még az önéletrajzomban nem is szerepel, ez megint egy új távolatot nyit számomra. I consider myself to be a very energetic person. Uh... Én energikus személyiségnek tartom magam. Szeretek együtt dolgozni különböző kultúrákból érkezett jogászokkal. Nagy kihívásnak tartom. Különösen azt szeretem, hogyha a kollégák egy határozat meghozatala előtt eltérő álláspontot képviselnek, mert az ilyen vita az nagyon hasznos lehet. Jó vagyok abban, hogy betartsuk a határidőket, nem félek az új technológiáktól, azt gondolom, hogy komoly kihívások előtt állunk ahhoz, hogy az információ, eh, információs eszközeinket eh, javítsuk. Az én jövőképem úgy foglalható össze, hogy folytatni akarjuk az eddig végzett munkát, viszont jobban javítani szeretnénk. Eh, önök bizonyára ismerik a 2025-ig tartó stratégiai tervet, egy kiválósági központ akarunk lenni, itt a feleviteli tanácsoknál azt jelenti, hogy egyrészt a minőség, másrészt viszont a konzekvens döntéshozatal fontos, emellett ügyfélközpontúbbá akarunk lenni, az esetjogunkat jobban terjeszteni, alternatív vitarendezési megoldásokat is szeretnénk kialakítani, ezért is végeztem el ezt a mediátorképzést úgy gondoljuk, hogy a KKV-k számára az alternatív rendezés az ígéretesebb vagy hasznosabb. Emellett e, elkezdtük az együttműködést más védjegy testületekkel, illetve IP5 offices. Judges uh, in the respect of each one. Uh... Emellett e, ezen a területen működő bírókkal, illetve egyéb EU feleviteli testületekkel eljárásügyi, eljárási jogi kérdésekben, mert vannak hasonlóságok. Um, Köszönöm ezt a, az előadást, nagyon hasznos volt, hogy ilyen sokat megtudhattunk a korábbi munkájáról, illetve hogy honnan érkezik. Melchior asszony az első. Thank you very much for your presentation. Um... Köszönöm szépen even though we are not in a position to uh, say yes or no to your appointment, it's a pleasure. Valójában túl nagy beleszólásunk nincs az ön kinevezésének uh, sorsába. Kérjük a hozzászólót, hogy a mikrofonba beszélj, mert a tolmácsok így nem hallják, hogy mit mond. Tehát a kérdésem, hogy uh, mit gondol az európai szabadalomrendszerről az Apple, a Microsoft, vagy a BMW, arról azt gondolják, hogy globálisá kéne tenni a szabadalmakat, és úgy tűnik, hogy az innovációnak nem tesz az, hogy csoportosan érkeznek a szabadalmak. Ha jól tudom, akkor azt szeretné, hogy Európa egy IP szempontból, tehát szabadalom szellemi tulajdonjog szempontból szeretné, hogy a kiválósági központ legyen. Ez hogyan tud, gondolja megvalósítani, és ne, ne feledjük, hogy a, a arányosság elvét is mindenképpen tiszteletben kell tartani a folyamatok során. Köszönöm a kérdést. Ami a szabadalmakat illeti, Münchenben öt évig dolgoztam, és nagyon-nagyon sok mindent tanultam ez alatt a trademarkokról, tól, a trademark területen volt korábban tapasztalatom, és ekkor ismerkedtem meg, csak meg a szabadalmakkal. Ez egészen más munka típus. Egyesek azt mondják, hogy ez egy innovációs eszköz. A szabadalom nélkül, hogyha nincs meg a szabadalom, akkor nagyon nehéz beruházókat találni. Ne felejtjük, hogy az innováció sokszor nagyon sokáig tart. Ez egyfajta garancia arra, hogy meg fog térülni majd a befektetés. Másrésztről vannak olyanok is, akik nagyon komolyan kritizálják az európai szabadalmi rendszer, mert nincs egységes szabadalmunk, illetve azért, mert ennek az eszköznek van negatív hatása is. Lehet, hogy valaki beadja a szabadalmi kérelmét, de ennek egy célja van, hogy ebből a technológiai üzletákból kiszorítsa a riválisait az, annak, aki kéri a szabadalmat. Én úgy gondolom, hogy ki kell egyensúlyozni ezeket a szempontokat. Mindig vannak olyan egyének és cégek, akik megpróbálják kihasználni a rendszert, de ez nem csak a szabadalmakra vonatkozik, hanem a trademarkoknál is megvan ez, védjegyeknél ugye erre vonatkozóan van egy irányelv, illetve van egy Európai Uniós védjegyekről szóló rendelet, és az, azt gondolom, hogy ezek alapján jobban tudunk harcolni a, a rendszer kihasználásával szemben. Tudom, hogy az Európai Szadalmi Hivatal plusz intézkedéseket tett azért, vagy tesz azért, hogy ezekre az esetekre rátaláljon, illetve kiszűrje ezeket a szabadalmi kérvényeket. A rendszerünkben, illetve arról szeretném most beszélni, hogy miért szeretnénk kiválósági központ lenni szellemi tulajdonjog szempontjából. Szerintem ez elengedhetetlen. Elengedhetetlen ez az európai üzlet szempontjából, amikor, olyan szempontból is elengedhetetlen, hogy mi lesz az európai üzlet sorsa, vagy vállalatok sorsa, amikor külföldre mennek. Nagyon fontos az, hogy az európai szellemi tulajdonjogot védjük, és és hogyha kell, akkor eljárást indítsunk. Két éve tart a tesztelési periódus az új modellre vonatkozóan, és azt hiszem, hogy egyértelműen bevált. Nincs arra időm, hogy elmagyarázzam, hogy miért, de nagyon jól működik a dolog, jó irányba halad ez a folyamat. Főleg mostanában tudván, hogy az online rendszerben, illetve az elkereskedelem megjelenésével milyen komoly kihívásaink vannak főleg területre vonatkozóan. Az elmúlt hat hónap során létrehoztunk egy olyan szervezetet, amely azt vizsgálja, hogy technológia szempontjából ez mennyit segít, hogy szükség van-e innovációra, az eszközöket, eszközökön kell lejavítani, illetve segít, hogyan segíthetünk azoknak a cégeknek, akik számára nehezen érthető, nehezen végrehajtható ez az egész folyamat. A multinacionális cégek nagyon jól használják a rendszerünket, több, szükség, több segítségre nincs szükségük, de szerintem a KKV-kra kell leginkább figyelni, őket kell segíteni, ha lehet. Köszönöm. Fosszúr teszi fel a következő kérdést. Vielen Dank auch ich. Nagyon köszönöm. Én is köszönetet szeretnék mondani, hogy jelen van, és megválaszolja a kérdéseinket. Jónak találom, hogy részt vesz velünk ebben az eszmecserében. Hosszú évekre visszatekintő tapasztalata van ezen a területen, és jó lenne tudni szerintem, hogy vajon jó, jól vagyunk-e szervezve, már ami a jövő képességünket illeti ezen a területen. Itt esetleg vannak -e olyan dolgok ön véleménye szerint, ahol még jobban kellene szerveznünk a munkánkat, és mik lennének a legsürgetőbb változások ön szerint, hogy a jövőt jobban tudjuk majd kezelni ezen a területen? Ez lenne a kérdés. Nem szabad bele merevennünk különféle álláspontokba, hanem egész egyszerűen megpróbáljuk, meg kellene próbálnunk megváltoztatni a gondolkodásmódunkat, új struktúrákat kialakítani, és érdekelne az ön véleménye ezt illetően. Thank you very much. It's a very... Köszönöm szépen. Érdekes a kérdés, nem egyszerű megválaszolni. Csak két éve kezdtük el ezt a reformot, és már így is nagyon sok forradalmi eleme van. Például egészen új terepet nyit meg a multimédia, a videó, a zene, a zenés jelentkezések számára, hiszen nem kell grafikusan megjeleníteni magát a, a védjegyet. Tehát például, hogyha az ember belép egy boltba, akkor lehet, hogy egy zene kisé egy zene köszönti, ez is lehet védjegy, vagy lehet a jövőben ez akár egy illat is. Ki tudja, mi lesz, mit hoz még a jövő. Képzeljük csak el, hogy ugye korábban, 25 évvel ezelőtt mondjuk, az volt a norma, hogy valami grafikus, kézzelfogható dolog legyen a védjegy, hát ez már a múlté, és nem is tudjuk, hogy eh, a jövőben mire számíthatunk még, gondoljunk csak az appokra vagy az új technológiákra. Az, hogy mi a reakciónk a védjegyre, szerintem pozitív, nem blokkoltuk ezeket, egyes védjegyeket bejegyeztünk, és ez jövő szempontjában mindenképpen jó. Nem fagyasztotta le a rendszert ez a változás. De lehet, hogy többre van szükség, és arra térnék vissza, amiről az előző kérdés szólt tehát mindig lesznek olyanok, akik megpróbálják kihasználni a rendszert, előnyükre fordítani azt. Erre lehet, hogy még nem vagyunk teljes mértékben felkészülve. Ez, ez egyfajta ez egyfajta éles verseny, vagy vad verseny. A hírnév a hírnév egy bonyolult dolog, több éves komoly munkával lehet hírnevet létrehozni, reklám kell hozzá, elkötelezettség, komoly munka, stb. stb. Így, így aztán ezeket a védjegyeket meg kell védeni, és ez így van jól, de attól tartok, hogy nem védjük eléggé a védjegyeket. A nagy nevű márkák létezését lehet, hogy már egyesek megpróbálják kihasználni. Elképzelhető, hogy, hogy vannak olyan rendszerek a világban, ahol dinamikus ezeknek a védjegyeknek a bejegyzése. Ez azt jelenti, hogy nem végtelen az az idő, amivel a bejegyzendő vállalat vagy bejegyeztető vállalat rendelkezik. A bíróság erre azt mondja, hogy a bíróság erre azt mondja, hogy ha a hírnévvel kapcsolatban már kaptak egy döntést, ezt már regisztrálták, bejegyezték, akkor erre lehet a jövőben hivatkozni, tíz éves az elévülés. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a KKV-ket segítsük, nem rendelkeznek ugyanolyan tudással, konkrét példákra van szükségük, segítenünk kell nekik, mert itt rejlik a KKV-kban az európai munkahelyek jövője. Elképzelhető, hogy nagyon jó minőségi innovációval rendelkezik, vagy milyen minőségi innovációt végez egy cég, de nincs meg a megfelelő szellemi tulajdonjogi védelem. Vagy a startupok számára is fontos lehet ez. Tavaly Cipruson jártam, és egy nagyon érdekes konferenci- konferencián vettem részt a kisgazdaságok témájában, amelyek minőségi termékekbe fektetnek be, ahol megvan a amelyek védett származású termékek, Nagyon érdekes volt olyan szempontból, hogy konkrétan mit jelentenek a különböző védelmi fajták, mit jelent az eredetvédelem, és egyértelmű, hogy tudatosítani kell az európai vállalkozókban, hogy ez mit jelent. És ez a tudatosítás jelenti az igazi beruházás, a befektetést a jövőre néz. Köszönöm, Volken úr! Thank you, Chair. Welcome. Köszönöm szépen, elnök asszony! Üdvözlöm Önt az ülésünkön! Örülök annak, hogy ellátogatott ide, Egyértelműen nagyon sok tapasztalatot szerzett munkája során. Ez örvendetes. Lenne egy általános kérdésem, és aztán egy konkrétabb kérdésem. Nézzük először az általános kérdést. Hogyan vélekedik arról, hogy mik lesznek a jövő problémái az ön szakterületén? Mi, mi lesz a legnagyobb kihívás? És ön szerint az Európai Parlament ebben hogyan segíthetne, hogyan lehet ezt megoldani. Aztán a konkrét kérdés gondot jelent, hogy a klasszikus szellemi tulajdonjog rendszerünket meg kell változtatnunk, hiszen nagyon gyorsan változik az adatalapú gazdaság. Hogyan kell ezt megtenni ön szerint? Készek vagyunk erre az átállásra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én úgy vélem, hogy az Európai Uniós védjegyi, illetve dizájnrendszernek a legnagyobb kihívása maga a mennyiség, hivatalunk, hivatalunk története sikertörténet, 25 évesek voltunk tavaly, és úgy gondolom, és korábban mostoha viszonyok között dolgoztunk, nem volt meg az a számítástechnikai hátterünk, mint most. Tavaly viszont több mint 160 ezer szabadalmi kérelem, kérelem érkezett hozzánk. Ha megnézzük azt például, hogy az eredet megjelölés, illetve a származási országok hogyan változtak az elmúlt 25 évben, akkor az európai származási ország még mindig megvan. Egyébként, amikor kezdtünk, akkor Kína volt a 110 ma viszont a harmadik a gyakoriságnál. És ez kihívást jelent, de a szabadalmi kéredelmek tömege jelenti az igazi gondot. Ezresével, vagy ezerekben mérhetjük azt, hogy hány kérés érkezik a védjegy megsemmisítésére, vagy hány esetet vitatnak, mi viszont csak 19-en vagyunk, akik döntést hozunk. Tehát a kérelmek tömege jelenti a gondot. Hihetetlen mennyiségű kérelmet kapunk például Ázsiával, Ázsiából, vagy Dél-Koreából, Japánból, dizájnra vonatkozóan, vagy védjegyre vonatkozóan, ott nincs meg ez a harmonizációs rendszer. Föl vagyunk erre készülve, szerintem igen. Stratégiai tervünkben számos javaslat szerepel, legfőbb kezdeményezésekről, amelyek segíthetnek minket ebben. Technológiai jellegűek ezek leginkább. A gond az, hogy amikor mi Európában szellemi tulajdonjogi döntéseket, jogszabályra vonatkozó döntéseket hozunk, ezek mindig területi jellegűek. Viszont az online kihívások megmaradnak. Ott is a védjegy használata, vagy támadások, vagy a hamis áruk online terjesztése meg kihasználják, kihasználnak egy-egy, kihasználják egy-egy egy ismertségét. Ez jelenti az igazi gondot. És meg kell nézni azt, hogy erre hogyan lehet leg, legjobban lecsapni. A digitális gazdasági háttérnek kell ehhez meglennie. A jogszabály persze nem minden. A felelőbbviteli tanácsban az első az elsőfokú döntésekre vonatkozó az első fokú döntésekre vonatkozó fellebbiteleket bíráljuk el. Mi történik akkor, hogyha valaki csak online módon használja a védjegyet? Nos, ezeket ilyen esetekben Azt gondolom, hogy eléggé újszerűen kell gondolkodni, innovatíven, hiszen itt nincs meg ugye a kézzel fogható média is. De én optimista vagyok, készülődünk. Köszönöm, van -e még további kérdés? Bosszúr. Ich war, ich war eben so ein bisschen ähm, hochgeschreckt, als Sie sagten, die SMI. Meg rémültem némileg, amikor azt mondta ön, hogy a KKV-kat egy kicsit jobban kell majd szabályozni. Itt egy szolgáltatási helyzetbe kellene jutnunk szerintem, amikor is jobban tájékoztatjuk, jobban segítjük a KKV-kat, eljárásokat kínálunk nekik, és figyelmeztetjük őket arra, hogy ezekre a dolgokra is figyelemmel kell lenniük, ez lenne tehát a kérdésem, hogy e tekintetben mit tudnánk lehetőség szerint javítani. Köszönöm. Az új stratégiai tervünk egyik pillére a KKV-król szól. Nyilvánvalóan eh, ez eh, egy vonalba esik a bizottság eh, azon törekvésével, hogy az új stratégiai középpontjába helyezze a KKV-kat amikor megnézzük a design, illetve egyéb védelemkérőket, védjegykérőket, akkor tipikusan nagy cégekről van szó. Tehát ebből is látszik az, hogy az információ, amit a weblapon nyilvánosságra hozunk, az végül is jól működik, de mondjuk egy nagyon jó oliva olaj görög kistermelője akar beterjeszteni egy kérelmet, és aztán valaki ezt megtámadja, és igazándiból nem tudja, hogy, hogy hogyan kell védekezni, illetve mit csináljon. Tehát úgy látjuk, hogy az ilyen jellegű kérelmek nem kellő számúak, és amikor pedig megjelennek a rendszerben, akkor nem tudják a kérelmezők, hogy mit kell tenniük. A stratégiai tervben valóban a tudás bővítése, a támogatás is benne van. Ez nem azt jelenti, hogy jogi tanácsot adunk, mert nem ez a feladatunk vagy célunk, hanem együttműködünk azokkal, akik a nemzeti hivatalokban, tagállamokban ezekkel az ügyekkel foglalkoznak. Ők ugyanis rendelkeznek azzal az információval, amely szükséges ahhoz, hogy megtaláljuk a megfelelő nyelvezetet, vagy a megfelelő esetjogi példákat. Lehet, hogy nincsen szükségük Európai Uniós védjegyre, hiszen mondjuk csak egy vagy két tagállamban forgalmazzák a terméket. Lehet, hogy az európai védjegy nem nekik van kitalálva. Tehát innen kell kezdeni a munkát, és egyszerűen a nyelvezetet kell hozzájuk igazítani, ez egy fontos pillére a stratégiának. Megkérdezheti azt, hogy egy feleviteli tanács miért aggódik emiatt. Azért, mert amikor kezdődik a pereskedés, akkor a KKV-k félnek a költségektől, hiszen mondjuk ügyvédet kell fogadni, és akkor a, olyan ügyvédet, aki beszéli ráadásul azt az idegen nyelvet, ami drága, így aztán meg se próbálom és feladom. És akkor valaki más fogja megkapni azokat azt a védelmet vagy jogokat, mert egyszerűen csak azért, mert nem meri vállalni a költségeket. Ehhez képest az alternatív vitarendezés az gyors és olcsó, és ráadásul bizalmas. Eh, ott vannak eh, a mediátorok, akik beszélik a nyelvet, értenek hozzá. Ezzel is eh, a KKV-k számára lehetővé tesszük azt, hogy mégis fellépjenek az érdekeik a jogaik védelmében. És ez az, ami, ami, ami amögött áll, hogy alternatív, alternatív vitarendezést akarunk létrehozni. Tudnék beszélni tovább, de azt hiszem, hogy lejárt az időnk. Köszönöm az itt elhangzottakat. Nagyon örülünk annak, hogy eljött hozzánk, és minden jót kívánunk a folyamat következő szakaszában is. Köszönöm. Valóban lehetett volna még többet beszélni, vitatkozni ezekről a témákról. Köszönöm, menjünk át a következő napi rendi pontra. Hatalmas élvezet számomra, hogy itt üdvözölhetem Margarete Vestagert A, mindenki örül annak, hogy eh, itt van, és lehetőségünk van arra, hogy eh, beszéljünk itt eh, önnel. És engem is nagyon érdekel, hogy az utolsó hetemen ön ugyan mit mond ebben a témában. A Európa felkészítése a digitális korra a jogalkotók számára is fontos, és ahogy ön is tudja, most írunk különböző jelentéseket a mesterséges intelligenciáról, és hozzá akarunk járulni a digitális szolgáltatások aktushoz, jogszabályhoz is. Éppen ezért én most át is adom önnek a szót, majd utána jönnek a képviselők a kérdéseikkel, tessék. Köszönöm. Ami a kérdéseket illeti Veszteger asszonynak, vannak, egyesével fogjuk azokat venni, hogy tudjon válaszolni rájuk. Well, thank you very much and... Köszönöm. Köszönöm. Um, valóban eh, elérzékenyült, ugye? Igen, köszönöm szépen. Nagyon jó valóban az időzítés, hiszen február 19-e az a céldátum, amikor a bizottság egy fehér könyvet fog létrehozni a mesterséges intelligenciáról, illetve az adatstratégiáról. Tehát nagyon jó lehetőség ez most meghallgatni az önök véleményét, mielőtt még elfogadjuk a fehér könyvet és a stratégiát. E, kétféleképpen közelítjük meg a mesterséges intelligenciát. E, ugye egyrészt a cél, illetve lehetőségekre koncentrálunk, hogy mi az, amivel hozzájárult a társadalom számára, mondjuk jobb e, energiahatékonyság, jobb egészségügyi ellátás, csökkenti esetleg a szennyezést eh, a szállítás eh, eh, javításával. Nyilván az ember elkezd gondolkodni, akkor végtelen lehetőségek állnak előttünk, hiszen a mesterséges intelligencia azt teszi lehetővé számunkra, hogy olyan mennyiségű adatot dolgozzunk fel, amelyet az egyes emberek képtelenek lennének feldolgozni, és ez például a sémák felismeréséhez, a valós, valószínűség kiszámításához nagyon sokat hozzátehet, tehát nagyon sok e, eredményt érhetünk el. E, a bizalom ökorendszere, illetve a kiválóság ökorendszere, ez a elnevezése a két e, megközelítésnek. A bizalmi légkör megteremtése arról szól, hogy a mesterséges intelligencia úgy jöjjön létre, és oly módon használják, hogy az tiszteletben tartja az európai értékeket és a jogot, a diszkriminációmentesség, a biztonság a, a vonatkozásában például, mert valójában a technológia iránti bizalom csökken, ami igazándiból nem is a mesterséges intelligenciának tudható be, ehhez több dolog járul hozzá, de fontos az, hogy az alapok rendben vannak, és erről az emberek is tudjanak. A másik a kiválósági megközelítés. Európai képességekre van szükség, nevezetesen mi elő tudjuk állítani a, azt a festeséges intelligenciát, amire szükségünk van. Ez egyrészt egy versenyképességi kérdés is, e, mert így fogjuk tudni a globális standardokat meghatározni. Ahhoz, hogy a standardokat mi határozzuk meg, ahhoz nyilvánvalóan nekünk tudni kell gyártani ezeket a dolgokat. E, különben nem rendelkezünk a megfelelő tudással. Mi kell ahhoz tehát, hogy ne csak a fejlesztést, hanem a használatát is előmozdítsuk a mesterséges intelligenciának. Nos, jobb minőségű adatokra van szükség ahhoz, hogy kifejlesztjük a mesterséges intelligenciát. Maximalizálni kell a beruházások jelentőségét, hatását a kutatásban, ugyanis jelenleg nem tudjuk felvenni a versenyt az Egyesült Államokkal a kutatási pénzekben, emiatt koncentrálnunk kell a K plusz F közösségre a képességeinket, azt, és azt kell elérni, hogy a KKV-k is hozzáférhessenek a mesterséges intelligenciához. A vállalkozások legnagyobb része Európában eh, KKV. Ha ők ebből kimaradnak, akkor nagyon sok mindenből kimaradunk az állami ágazatnak példát kell mutatnia, nagyon gyakran az állami ágazat nagyon is tudja, hogy az értékek hogyan hogyan jelennek meg az életben. Itt most elsősorban olyanokra gondolok, mint a diszkriminációmentesség. Egy állami szektori szereplőnek ezzel kapcsolatban egy élesebb látása van, és oda kell figyelnünk a készségekre, a skillekre, beleértve a digitális képzést, oktatást, kompetenciákat, és itt nem csak a legmagasabb szintre gondolok, hanem arra, hogy az emberek eh, megértsék, eh, hogy egyáltalán miről szól ez a téma. Szükség van-e új szabályozói keretre? Teszem fel a következő kérdést. Eh, megismételve a nyilvánvalót, itt a bizalom növeléséről van szó. A mesterséges intelligencia felhasználói és fejlesztői már most alá vannak vetve az európai jognak, adatvédelem, magánéletjoga, diszkriminációmentesség, termékbiztonság, illetve termékfelelősségi szabályok már most is léteznek. Minden olyan termék esetében, amely egyáltalán használ mesterséges intelligenciát, ezek a termékek is ezen szabályok alá esnek. Ugyanakkor a mesterséges intelligencia specificitása azt jelenti, hogy ezeket a jogszabályokat adott esetben nehéz alkalmazni vagy kikényszeríteni. E, ugye ott van például a black box jelenség, hiszen nem is látjuk, hogy mi történik. E, lehet, hogy vannak jogok, vagy vannak jogaink, de nem tudjuk például megállapítani, ki az, akit egyáltalán perelni akarunk, vagy perelnünk kell. Meg kell vizsgálni tehát, hogy a jelenlegi jogszabályok megfelelően reagálnak-e a mesterséges intelligencia okozta kockázatokra az is előfordulhat, hogy vannak szabályozói hiányosságok, olyan dolgok, amelyek egyszerűen nincsenek szabályozva. Ezeket európai szinten kell kezelni, annak érdekében, hogy ténylegesen létrejöjjön ezen a területen is az egységes piac. A második dolog amivel foglalkozni kell, az, hogy mire figyeljünk oda mert lehet, hogy mondjuk egy music streaming szolgáltatás földobja nekem az 50 éves, 50-es évek jazz munkáját, de a, a Eurovision-t nem ajánlja fel. Ezt ugye lehet javítani, e, és ez egy nagyon más probléma, mint mondjuk egy élet-halál kérdés, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia eldönti azt, hogy a az jó indulatú vagy rossz indulatú-e. Sokkal, sokkal kockázatosabb ez az ez a második tevékenység, mint az első. Nyilván ezen esetekben azt akarjuk elérni, hogy ne legyen kétség. De egy más, egy sor más alkalmazásnál el kell gondolkozni azon, hogy, hogy minek minősítsük őket kockázatmentesnek, közepes kockázatúnak, vagy nagy kockázatúnak. Ezekről a dolgokról is beszélni kell tehát. A, az állami ágazat, szektor, vagy közérdekű szolgáltatások különösen magas standardoknak kell, hogy megfeleljenek, ami az átláthatóságot életi például. Tehát lehet, hogy nem magas kockázatú, de mivel az adófizetők pénzéből megy, átlátható kell, hogy legyen, tehát magasabb standardoknak kell, hogy megfeleljen emellett szükségesnek tarthatjuk azt is, hogy megnézzünk bizonyos érzékeny technológiákat, külön például az arcfelismerő technológiát ugyanis azoknak a felhasználása adott esetben rendkívül aggasztó lehet például adatvédelmi szempontból, vagy például alapvető jogok érvényesülése szempontjából, gyülekezési jog szempontjából például. Lehet, hogy így más megközelítésre van szükség, és valamilyen módon biztosítani kell az embereket arról, hogy ezt csak megfelelő igazolt módon használják ami a biztonságot, illetve a jogi felelősséget illeti. A fehér könyv az, az a nemzetességes intelligencia tágabb kontextusáról is beszélni fog, például a biztonságról, illetve a felelősségi eh, kérdésekről. Egy eh, hatástanulmányt eh, már elindítottunk a biztonsági szabályaink megfelelőségéről, és ugyanezt tesszük majd a jogi felelősség kérdésében is. Hogyha arra jutunk, hogy le kell fedni egy újabb rendelettel a mesterséges intelligenciát, mondjuk akkor, hogyha magas kockázatú, stb., akkor ott az adatok minőségére és nyomon követhetőségére kell elsősorban használni, tehát az algoritmus milyen adatokból tanul, illetve felismerjük az adathiányt, mert néha az adatok minősége iránt aggódunk, de e, kiderülhet, hogy e, inkább azon kéne aggódni, hogy mi ez az adat, ami nem hiányzik, mert adott esetben elfogultságot épít, ami hiányzik, mert elfogultságot építhet a rendszerbe. Emellett e, tudni kell a mesterséges intelligens rendszerek korlátozottságáról is, hogyha ilyen van. Én nagyon lelkes vagyok, de nyilvánvalóan azért ez a rendszer is, ennek is vannak valamilyen korlátai. Emellett az átláthatóság a polgárok irányába szintén fontos, fontos, hogyha azok kapcsolatba kerülnek a mesterséges intelligenciával, annak érdekében, hogy mindig legyen emberi felügyelet, tudnunk kell, hogy személlyel beszélünk, vagy egy robottal. Egyébként én ezt feltettem ezt a kérdést, amikor egy fogyasztóvédelmi applikációval volt dolgom, nem volt egyértelmű, hogy én most emberrel beszélek, vagy pedig egy bottal aztán lehet különböző kötelezettségeket előírni, ez most lehet hosszú vagy rövid lista, de mindenképpen ki kell kényszeríteni őket. Az én induló preferenciám, mielőtt meghallgatom az önök véleményét, az az, hogy nagyon precíz követelményeket eh, írjunk elő, és aztán azokat tudjuk betartatni, eh, mint hogy egy hosszú listát állítunk össze, amit aztán nem fogunk tudni betartatni. Még néhány szót eh, a digitális szolgáltatások jogszabályról, illetve az adatstratégiáról. Az adatstratégia onnan jön, hogy az adatszolgáltatások beleértve a mesterséges intelligenciát is adatokra támaszkodnak, mégpedig nagyon nagy mennyiségű adatra ezeknek rendelkezésre kell állniuk az Európai Unión belül különböző ágazatokban, és ezért is akarunk egy olyan stratégiát, amely szélesebb hozzáférést, felhasználást e, tesz lehetővé a vállalkozások számára, legyenek azok nagyok vagy kicsik. Itt e, azt szeretnénk elérni, hogy az adatalapú innováció valamilyen célt szolgáljon, mégpedig társadalmilag hasznos célt. Azt is szeretnénk, hogy a cégek vagy személyek továbbra is az által generált adatoknak a gazdái lehessenek, a, éppen ezért februárban létre akarjuk hozni ezt az adatstratégiát. Itt nem csak az innováció, innováció előmozdításáról van szó, hanem a globális versenyképességről is. Az adatokhoz való hozzátérés szervezése és az, hogy ezt hogyan fogjuk használni, ezeket hogyan fogjuk használni az innovatív innovációs képességeinket is meghatározza. Az adatpooling, illetve az adat megosztás az a versenyre is kihat, hiszen ha a KKV-k hozzáférnek ilyen adatokhoz, akkor lehet, hogy fel tudják venni a versenyt a nagyobb szereplőkkel a piacon. Amennyiben ezt megfelelő módon irányítjuk, akkor ez lehetővé teszi azt, hogy nagyobb verseny alakuljon ki egy adott alapú piacon. Az EU kezdeményezések kitérnek majd az infrastruktúrára is, az infrastruktúrális dimenzióra. Ez azért fontos, mert a digitális gazdaság eh, hoz szükség van mindenfajta képességekre, méretgazdaságosságra, ugyanakkor ki kell használni a blockchain, a mm, dolgok internete, lehetőségeit, és azokat kiterjeszteni tágértelemben vett üzleti ügyekre. Emellett még az adatlokalizációs politikákat akarjuk felülvizsgálni, miközben megvédjük az európai szabályokat és standardokat, ami az adatvédelmet és az adatbiztonságot illeti. Az utolsó tétel a digitális szolgáltatások jogszabály, amelynek lényege az, hogy a változó világba szeretnénk nagyobb jogbiztosság, jogbizonyosságot előteremteni. Ez megint csak az európai polgárok védelme érdekében, illetve a végrehajthatóság javítása érdekében történne. Itt megint számítok az együttműködésre önökkel, hiszen önök is tervezik egy saját kezdeményezésű jelentés megírását ebben a témában, és én azt gondolom, hogy ezen a területen el kell döntenünk azt is, hogy mit akarunk elérni annak érdekében, hogy az egész megfelelően célzott legyen, mert a digitális szolgáltatások jogszabály gyakorlatilag minden ötlet befogadója lehet. Ez pedig egy fontos vita, hogy tényleg azt akarjuk-e, hogy erről szóljon, vagy valami másról. Tehát nagyon örömmel nézek az együttműködés elé. Itt most várom a, nem csak a kérdéseket, hanem a megjegyzéseket, hiszen tényleg nagyon jókor ülünk így most le e, egymással. A mi anyagunk közvetétele előtt. Köszönöm szépen, nagyon jó előadás volt. Nekem is van egy hosszú kérdéssorom, de másoknak is van. Redevúrral úrral kezdjük. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, позволете ми първо да ви пожелая един... Először is szeretnék boldog új évet kívánni mindenkinek. комисар, Tisztelt biztos asszony! Tehát szeretnék önöknek sok sikert kívánni az elkövetkezendő öt évre. Von der Leyen asszony azt hangsúlyozza, az eddigi dokumentumainkban, hogy az egyéb digitál, a, a digitális szolgáltatások az egyéb szolgáltatásokra vonatkozó ö, rendszabályok szerint fognak működni. A javaslat elvileg az e-kereskedelmi irányelvnek az újra dolgozott változata. Kérdés, kérdésem hogy erre vonatkozóan lesz-e újabb harmonizáció, vagy további harmonizáció, tehát például a digitális szerződések szintjén, illetve lesz-e új jogszabály, alkotás, illetve szabályozó megközelítés, például a blockchain szerződésekre vonatkozóan. Ehhez kapcsolódik az is, hogy milyen információt, tájékoztató, tájékoztatást kell a szolgáltatónak eljuttatni a fogyasztó felé. Milyen változásokra törekszenek a, ez, ebben a témában. Vannak olyan esetek, amikor a fogyasztók nincsenek pontosan tudatában annak, hogy a szerződések, a szerződéseknek milyen következményei vannak. A bizottság a korlátozott felelősség elvét továbbra is tiszteletben tartja el a digitális digitális világban, Konkrétan ezzel kapcsolatban milyen tervei vannak a bizottságnak, kérdezném. On, uh, on the digital service... Digitális szolgáltatásokra vonatkozó jogszabály. Ez a munka még nem zárult le, foglalkozunk ezzel. És uh, bizonyára tudja, hogy uh, megpróbálunk száz nap alatt a mesterséges intelligenciára vonatkozó keretet kidolgozni, ez is hangsúlyozza azt, hogy egy adatstratégiára van szükség, úgyhogy erre koncentrálunk. Végleges választ nem tudok arra adni jelenleg, hogy a digitális szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályban mi lesz a megközelítésünk, de igaza van abban, hogy nagyon sok fogyasztó úgy érzi, hogy vannak jogaik, de nem tudják, hogy hogyan éljenek ezekkel a jogokkal, és nagyon komoly feladat számukra az, hogy egyáltalán megtudják, hogy a szerződésnek mik a feltételei. Úgyhogy folyik a munka. A második dolog. Gondolkodunk azon, hogy milyen hatása van annak, hogy a digitális szolgáltatások nagyon megváltoztak az elmúlt húsz évben. Amiről az e-kereskedelem irányelv szól, az már valamilyen szinten elavult, tehát elképzelhető, hogy ezt frissíteni kell. Erről még nincs meg a döntés de tudom, hogy ez a szag, hogy ez a ö, szakbizottság szeretné ezt ö, fir, ö, szeretné, hogyha ez frissebb lenne, és azt is meg kell nézni természetesen, hogy ez hogyan viszonyul a bizottság egyéb célkitűzéséhez. Bautmann asszony. Ja, vielen herzlichen Dank. Nagyon köszönöm, Veszteger asszony előadását, bevezetését a témában. Nagyon érdekes lesz mindez, egy érdekfeszítő korszakot tapasztalunk majd meg. Rendkívül érdeklődöm e témakör iránt, mert a mesterséges intelligencia alkalmazása az adatokkal való bánást illetően, ami egyfajta alapja lesz az innováció készségünknek, illetve annak, hogy lépést tartsunk a versennyel, a globális versennyel, Nos, mindezen előfeltevésekből két kérdés adódik. A termékfelelősséggel kapcsolatos kérdés, ez különösen a KKV-kkal kapcsolatos, illetve az ő összefüggésükben vetődik fel, hogy hogyan garantáljuk a harmonizált keretet, egyfajta jogi vázat, gerincet, amely számukra biztonságot ad ezen a területen, hogy lehetőségeiket és határaikat ki tudják tapogatni, úgymond, és a másik az adatok kezelése. Ön egy adatpoolról beszélt, az adatok megosztásáról. Ez döntő jelentőségű lesz. Tudjuk, hogy az adatoknak csupán 20%-át használják a rendelkezésre álló adatokból. Hogyan szervezzük meg ezt a fajta poolingot, illetve sharinget az adatok tekintetében? Aztán a Gaia X fejlesztése itt a KKV-knak is talán lehetőséget kellene adni, hogy adataikat biztonságban tudják, illetve használhatóvá tudják tenni. Tehát a mesterséges intelligencia stratégiája keretében a termék biztonság és felelősségvárás garancia, ez hogyan ítélendő meg ön szerint? Well, first and foremost, I, I very much... Először is hadd mondjam el azt, hogy nagyban egyetértek. Jogbiztonságra szükség van. Az is nagyon fontos, hogy a vállalkozások tudják teljesíteni a követelményeket, hogyha egy-egy termék esetében fennáll annak a veszélye, hogy az alapértékeket károsítják, vagy károsak, akkor bizony oda, ott szükség van arra, hogy a szabályok szigorúbbak legyenek. Azt vizsgáljuk jelenleg, hogy milyen hézagok vannak a szabályozásban jelenleg. A jelenleg, a jelenleg hatályos jogszabály, illetve rendelet nagyon sok mindent lefed. A kérdés csak az, hogy a mesterséges intelligencia dimenziója egy-egy terméknek mennyire mennyire lehet káros. Nehezebb úgy élni valakinek a jogaival, hogyha egy új technológiával állunk szemben, mert hogy ez folytonosan változik. Ezzel foglalkozunk most. Mi vajon megfelelő-e a jogszabály, vagy más megközelítésre van szükség, meg nehéz élni ezekkel a jogokkal, avagy egész egyszerűen nem megfelelő a jelenlegi viszonyoknak e- ez a rendelet. Ami az adatokat illeti, igaza van abban is, hogy már most is nagyon sokan adatunk van, amit nem használunk. Nagyon sok vállalkozás azt gondolja, hogy nagyon értékesek az adatok, de nem tudjuk, hogy mit kezdjünk vele, nem tudják, hogy ezt megosszák e vagy nem. Hát ez valójában nem így van, mert hogyha egy adatot nem használnak, akkor értéktelenné válik. El kell tudni tehát mondani a KKV-knak, hogy hogy is néz ki ez a folyamat. Hogy néz ki az adat pulling? Ha mondjuk van egy nagybani kereskedő, és a riválisai kis, kisebb kereskedők, a nagyobbak többet tudnak a fogyasztókról, ezáltal jobb versenyhelyzetben vannak. A kisebb kereskedők pedig, hogyha megosztják ezeket az adatokat, jobban megismerik a vásárlókat, és ezáltal a verseny kieleződhet. Ezek gyakorlati intézkedések. Ezt például el lehet érni itt valójában nem, jogszab- nem a jogszabály jelenti a korlátot, hanem a mentalitás vagy a hozzáállás. Tehát valójában az ember infrastruktúrával kell valamit kezdeni, nem pedig a fizikai infrastruktúrával. Van egy komoly, van egy komoly kivétel. A kivétel a Gaia X, az, a kisebb európai szolgáltatók vagy előállítókat is össze lehet fogni, és ezzel láthatóvá válnak, és ezzel egyfajta platformot kapnak a nagyokhoz képest. Nem mindig az a fontos, hogy hol tárolom az adatokat, hanem az is, hogy hozzáférjek, illetve hogy ezeket titkosítsák. Tudnom kell, hogy mire fogják az adataimat felhasználni. De szerintem a lényeg az, hogy az emberek tudják, hogy mit tehetnek az adatokkal, hogyan lehet ezeket megosztani, hogyan lehet adatpullingot használni, hogyan lehet ezeket megvédeni, ezeket az adatokat. Én úgy gondolom, hogy 5-10 éven belül mindez úgyis megváltozik. Valószínűleg sokkal kevesebb adatot fogunk tárolni, és ott fogjuk felhasználni az adatot, ahol létrejön túlságosan sokba kerül majd, és túl sok időbe is telik majd, hogy ezt a rengeteg adatot használjuk. Tehát felhasználás után elveszítjük majd ezeket az adatokat. Például a mesterséges intelligenciával vég, végrehajtott vezetés során is egyszerűen nem lesz szükség már az információra a, a tevékenység után. Köszönöm. Legedinszki úr következik. Uh, Köszönöm szépen, gratulálok! Biztos azt mondom, bár egy kicsit jön ez a gratuláció. Jó magam! Nagyon örülök annak, hogy ezen a területen ön vezet minket, és támogatom önt tevékenységében. Három rövid kérdésem lenne. Az egyik témára nem utalt a bevezetőjében. Arról van szó, hogy az objektivitás hiányával hogyan fogunk foglalkozni. Nem egyszerű. kérdésem, hogy a fehér könyvben mivel kívánnak foglalkozni, például az állami hatóságok is beszállnak-e a versenyben, megoldódik ezáltal bármi, az átláthatóság. a kódok átláthatósága megváltozik-e, illetve mi, mi jelent magas kockázatot? A zöld frakciót képviselem. Kicsit aggódunk, hogy a magas kockázatnak a definíciója egy nagyon szakmai, illetve technikai jellegű definíció lesz, ezért minimalista. A fehér könyv ről mit lehet tudni ilyen szempontból? Tehát mi jelent magas kockázatot majd a fehér könyv alapján? Nagyon jó, ugyanakkor nagyon nehezen megválaszolható kérdések ezek. Nézzük az első témát. Az elmagyarázhatóság az egy olyan terület, ami arról szól, hogy hogyan, eh, amiben arra kérjük a technológiát, hogy magyarázza el azt, hogy ő mi. Magyarázza el a technológiát, tehát az interakció nagyon fontos. Milyen interakciók alakulnak ki, mikor egy gép működik. Remélem egyszer ezt el tudjuk érni, de embereket is kell találni, akik vállalják a felelősséget, vagy akik ráhull a felelősség. Versenykérdésekben Hát hogyan lehet ezt elérni, hogy uh, hogyan lehet ezt elérni, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy uh, mit tehet, mit nem tehet, hogyha egy algoritmus szembe jön, és egy kartelt ajánlanak fel, uh, hogyan lehet erre nemet mondani? Hogyan lehet tehát a megfelelő fékeket és egyensúlyokat beleépíteni a, a kódokba? ami a állami hatóságokat illeti, hát erre nem tudok igazából válaszolni, mert nehéz elérni, hogy ez a kapacitás meglegyen. Szerintem ezt nem várhatjuk el az összes tagállamtól, mert ehhez az kell, hogy rendkívül szaké- szakképzett emberek vegyenek ebben részt. Lehet az szerintem az egyértelmű elvárás a technológiára vonatkozóan, hogy, le, hogy legyen objektív, illetve ne legyenek negatív részrehajlásai. Olyan ez, mint hogyha belenéznénk a tükörbe, ugye a technológia nem tükröz mást, mint magát a világot, ahogy ezt ismerjük, hogy az adatok felhasználása is azt mutatja meg, hogy hogy néz ki jelenleg a világ, ami pedig ugye például a főigazgatók vagy a vezérigazgatók kijelölését illeti, egyértelmű, hogy ott az egyes számú kitétel az, hogy az illető személy legyen férfi, hiszen legtöbb esetben erre van szükség. De megint nem a technológiáról van szó, hanem arról, hogy mi a mentalitásunk, hogyan viszonyulunk ehhez. a zenekaroknál is akkor változott ez meg, amikor már vakon volt a felvétel, a zenészek felvétele. Én azt gondolom, hogy egy ilyen technológia alapú világban is nagyon sok mindent kell még megtenni. Aztán mi a magas kockázat? Ez megint attól függ, hogy konkrétan miről beszélünk, ami egy ö, applikációnál magas kockázat, az máshol nem feltétlenül az ágazatfüggő ez, és attól is függ, hogy az emberek milyen szinten vesznek részt egy-egy folyamatban. Például, hogyha a telefonján a fordítás nem pontos, az nem olyan nagy tragédia. Viszont, ha egy repülőpilóta szoftverre nem működik, az más jellegű probléma. Tehát különböző megközelítésekre van szükség és a fehér könyvvel kapcsolatban nem csak ez a fontos, hogy mit jelent magas kockázatot, hanem hogy ebben a szürke vagy színes zónában hogyan teszünk különbséget a fekete és a fehér között. A kritériumokat nem lehet élesen elkülöníteni egymástól. Vannak itt finomságok arra vonatkozóan, hogy mire használjuk fel az adott technológiát. Much. Mr. Breyer is next. Breyer úr. Köszönöm, Szeger asszony helyen jött ide hozzánk, illetve e, elfogadja azt, amit mi mondani szeretnénk, és e, itt e, most talán egy-két aggodalmat villantanánk fel, a, amiatt, hogy az ipar dominálja azt a szakértői csoportot, amelyre önök támaszkodnak, én örülnék, hogyha ez másként eh, lenne, hiszen ez egy eh, régi eh, probléma, ami pedig a politikát illeti azt gondolom, hogy az átláthatósági követelmények azzal kapcsolatban, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan alkalmazzuk, ki kell, hogy egészüljön olyan vörös vonalakkal, ahol azt mondjuk, hogy etikátlan a mesterséges intelligencia alkalmazása. Ön említette az arcfelismerést egy példaként. Én a politikóban láttam egy cikket az arcfelismerésről. Én a tömeges megfigyelés szempontjából tartom aggasztónak az arcfelismerést, ugyan, ugyanis ez a, e, a nyilvános kamerákra e, támaszkodik, e, és azt végzi, azt a munkát végzi, hogy azonosít konkrét embereket. Úgy látom, hogy aztán kimaradt az az ötlet, hogy legalábbis egy moratórium legyen. Ugye mi az összes tömeg megfigyelési módra moratóriumot kértünk volna, nem csak a mesterséges intelligencia kontextusra, ami pedig az adatokhoz hozzáférés könnyítését illeti, itt azt szeretném, hogyha ez az anonim adatokra legyen korlátozva, tehát hogy ne a személyes adatok katérintse. Ugye a GDPR-t nem akarjuk újra nyitni azt a vitát, gondolom a fehér könyvbe önök sem, sőt inkább arról kell beszélni, hogy a GDPR-t nem kell kiterjeszteni, mert ugye az algoritmus támogatta döntéshozattal eh, vonatkozik, de nem az algoritmus hozza a legtöbb esetben a döntést, eh, hanem eh, segíti azt, vagy meghatározza a majdani döntést az algoritmus, és e-, erre a GDPR semmilyen választ nem ad jelenleg, érdemes lenne tehát elgondolkodni ennek kiterjesztésén. Ami pedig a digitális szolgáltatások jogszabályt illeti, ott az interkonnektivitásra vonatkozó szabályokat hiányolom, ez ugyanis a versenyt korlátozza a közösségi médiában, illetve a messaging szolgáltatásokban, hiszen senki nem tudja felvenni a versenyt a, hát gyakorlatilag monopólium vállalkozókkal vagy cégekkel. E, érdekelne az ön véleménye, illetve e, a jelenlegi rendelkezésekhez e, ezzel kapcsolatos általános megközelítésünk az, hogy nagyon fontos az elkereskedelmi irányelv akadályozza meg a magáncenzúrát, és legyenek felelősek a felhasználókért az, hogy legyenek felelősek a felhasználókért, az a szűrést, a cenzúrát mozdítja elő, illetve egyfajta magárrendőrséget szabadít az internetre. Mi a tartalom eh, legalitásáról inkább eh, másféleképpen eh, gondolkoznánk, ön is tudja, a, ön is ismeri azt a rendeletet, amely a terrorizmus online terjedésével foglalkozik. Um, I'm amused by the fact that I have on my list one question. Nekem a papíromon az van írva, hogy akkor most föltesz egy kérdést egy kollega, miközben ugye soha nem egy kérdést tesz fel a kollega. Megpróbálok válaszolni. Ami a szakértői csoportokat illeti, önnek valószínűleg igaza van, nem volt szerepem azok összehívásában, ami a hét elvet illeti, az szerintem jó. Ezeket leteszteltük, 350 reakció érkezett, egy nagyon jól kidolgozott kérdőívre, a hét elvről, nyilván ezt folytathatjuk, de érdemes már most látni azt, hogy nagyon sok vállalkozás akar ezzel dolgozni, ezt magáévá tenni. nem csak arról van szó, hogy ott van a bizottságnak a politikája, amit a vállalkozók egyöntet, egyöntetően elutasítanak. Itt én inkább azt tapasztaltam, hogy a vállalkozók nagyon is érdeklődnek e, ez iránt a megközelítés iránt, és látják azt, hogy nagyon rövid távú gondolkodás az, hogy nem akarjuk a bizalmat kiépíteni és meghonosítani a vállalat kultúrájában. Például nyilván nem minden vállalkozás ilyen, de a többség a mi tapasztalatunk szerint ezt látja. Ami az érzékeny technológiát illeti, itt valóban szó lehet az arcfelismerésről, vagy más olyan technológiákról, amelyik biometrikus adatokat használ. Ezt nyilván mindenképpen vitatárgyává akarjuk tenni, mert egyrészt ugye ott van a tömeges felhasználás, és aztán ott van egy sokkal szűkebb felhasználás. Az Egyesült Államokban most tesztelnek egy olyan rendszert, amiről nem nagyon látni, hogy a rendőri munkában hogyan lenne az hasznos. Nem tanulmányoztam mélységében ezt a témát, de remélem, hogy a fehér könyv majd ezt mélységében is megteszi. Ami az adatokhoz hozzá férés egyszerűsítését illeti. E, ugye alap gondolat az, hogy a GDPR-t e, hatályban tartjuk, nem akarjuk megkerülni. E, a technikai szakvélemény az, hogy ez lehetséges. Tehát itt nem csak személyes adatokról van szó, vagy félig meddig személyes adatokra, amiket aztán lehet úgy alkalmazni, hogy ne lehessen azonosítani az adott személyt. Nem tudom, hogy a GDPR-t ki kell terjeszteni. Én azt gondolom, hogy amennyiben ezt megtesszük, akkor végrehajthatónak kell, hogy legyen. Nagyon sok polgár szerintem ugyanolyan frusztrált, mint én, ugye úgy kell kialakítani a beállításokat, hogy a, akkor is működjön a rendszer, hogyha úgy állítom be, hogy én szeretném. Én azt gondolom, hogy ez, ez most is problémás, de már foglalkoznak vele az adatvédelmi hatóságok. Ami az interkonnektivitást illeti, ez az egyik kedvenc témám, mert az valóban kinyitja a piacot a verseny számára, és az egy jó dolog. Nagyon sok területen ezzel foglalkozni fogunk a jövőben is, eh, versenyjogban, jogorvoslati kérdésekben, eh, ugyanis azt akarjuk, hogy az új piaci belépők is jó eséllyel beszállhassanak. Köszönöm. Hmm. Négyen szeretnének még szót kérni, és 15 percig áll csak rendelkezésre a tolmácsolás. E, le is zárom e, e, ezt a listát. Szezsnyi úr követi. Sorry, Mr. Sejourné. Je n'avais pas compris, désolé. Sejourné úr. Merci beaucoup de, cette, de toutes ces questions. Köszönöm. Nagyon teljes átfogó volt ez a bemutatás. A bizottságunk foglalkozik a szellemi tulajdonjog, polgári felelősségvállalási kérdéseivel, etikai kérdésekkel, és nagyon sok vita zajlik azon irányvonalat illetően, amelyet elfogadhatunk úgy, hogy megőrizzük az európai ipar versenyképességét, és hogy melyek azok a vörös vonalak, amelyekkel kapcsolatosan nekünk jogalkotóként be kell avatkoznunk e tekintetben. Kollégáim sok kérdést tettek fel, amelyek részben lefedik az enyémet, de az arcfelismerésre kérdeznék rá, és egy dokumentumra a moratórium kérdését, illetően talán tudná egy kicsit pontosítani a bizottság álláspontját ezen témával kapcsolatosan. És aztán van még egy dolog, amely jelenlegi vitáink tárgyát ugyan nem képezi, a személy adatokhoz való jogról van szó, hiszen itt egy adatpiacról van szó, és minden felhasználónak joga van eladnia a jog, az adatait. Gondolkodnak-e ezen kérdésen az Európai Bizottság szintjén? Talán foglalkozni kell -e a kérdéssel a parlamentben is a következő években. Köszönöm. Uh, uh, a megfogalmazást még nem véglegesítettük a fehér könyvben a, a mesterséges intelligenciára vonatkozóan, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy mi lesz benne konkrétan. De az úgynevezett szenzitív technológiákra vonatkozóan, vagy a biometrikát használó technológiákra vonatkozóan azt gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk. Ezen is látható, hogy értékeinket hogyan lehet megvalósítani. Ne uralkodjon el az, e- az az érzés az emberen, hogy megfigyelik. Erre vonatkozóan szerintem közvitára van szükség, ami fontos, lényeges, elengedhetetlen. Nem csak a köztereken végrehajtott megfigyelésről van szó, hanem a személyes interakciókban is, például a rendőrség, vagy rendőrökkel, vagy határőrökkel, vagy máshol. Nagyon fontosnak tartom, hogy az etikánk, etikai megfontolásainkat, az erkölcseinket megjelentessük a való életben. Fel kell mérni, hogy az ilyenfajta technológia egyáltalán hasznos-e, de, mint említettem, egy széles közvitára van szükség ebben a témában örülnék neki, hogyha ez megvalósulna, hiszen a kiindulási pont az, hogy óvatosnak kell lennünk, vigyeljünk oda, hogy az alapértékeink megvalósulnak. Adatpiac létrehozása. Kicsit csalódott vagyok a piacsal kapcsolatban. Én arra számítottam, hogy a GDPR után több közvetítő lesz, mert majd szolgáltatásokat kínál a polgárok felé, hogy a polgárok maguk tudjanak aztán a, maguk tudják kezelni a saját adataikat. Nem tudom, hogy ennek mi lesz majd a jövője. Aztán van még egy elképzelés, amit előbb-utóbb meg kell vitatni. Amikor a adófizető adatot hoz létre, akkor közjavakat hoznak létre. Hogyan lehet ehhez megfelelő hozzáférést létrehozni? A bizottság persze azt mondja, hogy hozzáférhető adatokra van szükség mindenki számára, tehát nyitott adatok. De kérdésem, hogyha meg sokszoros szódna az adatok mennyisége, akkor szükség van erre. Ne feledjük, hogy elképzelhető, hogy valaki fizetett azért, hogy ez, a, ez az új adat halmaz elérhető legyen. Ehhez kéne egy jól működő adatpiac. Érdekelne egyébként, hogy a szakbizottság erről hogyan vélekedik, mert elvi kérdésről van szó. Mit csinálunk az úgynevezett természetes erőforrásokkal? Köszönöm szépen, Fosszul. Vielen Dank. Ich habe eigentlich ganz viele Fragen. Köszönöm. Tulajdonképp sok kérdésem van, egyesek mert elhangzottak itt. Néhány dologgal kapcsolatban próbálok itt most állást foglalni. Az felismerés kérdését illetően nem tudom, hogy ez milyen előnyökkel jár, hogyha egyszerűen azt mondjuk, hogy az felismerést illetően ezt mindenhol bevezetjük Európában. Hát szerintem ez elhibázott jelzés, hogy stoppolnánk, megállítanánk ezen modern technológia terjesztését. Az, hogy megfelelő keretek közé szorítsuk, az igen, de hát fel tudjuk tartóztatni a világot ezen a területen? Hát ezt a megközítést elhibázatnak tartom. Az adatokhoz való hozzáférést illetően e területen folyamatosan konfliktusba kerülünk az adatvédelmi alaprendelettel. Van értelme ezen irányelv kreatív kezelésének az új technológiák esetében, illetve kreatívabb modelleket kielégíteni a kezelést illetően. El tudom képzelni, hogy a mesterséges intelligenciával megpróbáljuk például a rákot leküzdeni, ehhez rengeteg adatra van szükség, és ezek valamennyien érzékeny adatok az adatvédelmi irányelv szerint. Ha azonban nem kapjuk meg ezeket az adatokat, mert mindig magasak a követelmények e, e tekintetben, akkor nem tudjuk megnyerni ezt a versenyt, már kezdetektől fogva sem. Ezért tehát észszerű, intelligens megoldást kellene találnunk, az alapjogok védelme, illetve az innováció összeegyeztetése kapcsán. Tehát lehetnének adatkezelők, vagyonkezelők úgymond, vagy azonosításra kapcsolatos követelmények, de itt mindenféleképpen innovációra van szükség ezen a területen. Aztán talán még egy egészen más jellegű gondolat. Egyrésztről a világ más régióival elni akarjuk a versenyt, akár az USA-val, akár Kínával. Azt hiszem, hogy a hagyományos mértékben ez már nem működik. Csak akkor vagyunk versenyképesek, hogyha Európa egységesen cselekszik. Tehát nem német érdek, francia érdek jelenik meg európai szinten, hanem európai érdekkel kell rendelkeznünk, amelyet aztán a tagállamok ennek megfelelően hajtanak végre. Ez egy újfajta mentalitásmodell. Ha nem sikerül Európában egy egységes érdeket kialakítani, akkor azt hiszem, hogy a versenyt nem tudjuk fenntartani, illetve nem tudunk abban helytelni. És ide tartozik az a kérdés is, hogy valóban komolyan gondoljuk a digitális belső piac kialakítását? Ha igen, milyen jogi eszközt választunk? Azt hiszem észszerű ezen elgondolkodni, hogy vajon egy teljes körülön harmonizált digitális belső piacot akarunk-e. Ez számomra azt jelenteni, hogy rendeletre van szükség. Tudom, hogy nehéz lesz a tagállamokkal, mert mindig nemzeti érdekekről, problémákról beszélnek, de hogyha ezt a pontot nem tudjuk meghaladni, akkor egy széttöredezett belső piac lesz továbbra is csupán, ezért meg kell lépnünk ezt a lépést. És talán még egy utolsó elképzelés, ami ugyan nem tárgya most ennek a vitának, de hogyha fel akarunk zárkozni, vagy lépést akarunk tartani a világ más régióival, akkor itt az MFF-et, hogyha megnézzük az ezzel kapcsolatos vitákat, ott, ott vannak a megfelelő prioritások a digitális területre vonatkozóan, de nem az az érzésem, hogy ez az ösztönzés, amit a Green Deal-el el akarunk érni, ugye ezt össze lehet fogni egyébként a digitalizációval, de hogyha egyfajta hasonló ösztönzést akarunk, hát ez még nem jelenik meg szerintem a több éves pénzügyi keretben. Nem tudom, hogy ezzel hogyan lehet változtatni. Itt megint csak a tagállamok okoznak nehézséget, de szerintem máshogyan kell kezelni ezt a kérdést az MFF-et illetően. Tehát a forrásokat is meg kell néznünk, meg kell nézni, hogy megfelelő ösztönzőket alkalmazunk-e. Well, it's, uh obviously it's a, it's a point uh, that the world goes on around us, but az élet nem áll meg, de azt hiszem a világ változóban van. Nem minden innováció olyan irányba halad, amiben, amilyen világban mi szeretnénk élni. Európában a demokráciában a képviselőink mindig elmondják azt, hogy mi az, amit megteszünk, mi az, amit nem. Nézzük például a gazdákat. A legtöbb gazda óvatosan használják a különböző növényvédőszereket. De azt nem engedhetjük meg, hogy az ivóvízbe bekerüljenek ezek a növényvédőszerek, éppen ezért mindenkinek rendkívül óvatosan kell használni a növényvédőszereket. Tehát nem engedhetjük meg magunknak egész egyszerűen azt a kockázatot, hogy valaki ne tartsa be ezeket a szabályokat. Egy dolog az, hogy az állat létről mit gondolunk, másik dolog az, hogy bizonyos dolgokat be kell tartani. Tehát a demokrácia egyfajta keretet jelent, és a kereten belül működik a piac, itt élnek a polgárok, illetve itt működnek a különböző vállalkozások. És a technológiákra vonatkozóan itt is el tudjuk mondani, hogy ilyen keretet szeretnénk létrehozni, Ebben fognak megfelelően, ebben fognak megfelelően jól érezni magukat a polgárok. Előbb-utóbb az, amiről vitázunk, megvalósul. Meg lehet azt, arról is lehet beszélni, hogy hol van szükség kutatásra, hol le, hogyan lehet ö, bizonyos dolgokat kipróbálni, hasznosítani. Két dolog nem feltétlenül vág egybe, de tudnunk kell, hogy ezek a nagyon érzékeny technológiák hogy működnek, mi irányítja ezeket. Ez a minimum, amit eh, az embereknek tudniuk kell egy olyan társadalomban, amely a szükségleteiket próbálja kialakítani. És ne felejtjük, hogy eh, a, az általános eh, bizalmi szint csökken. Nem azért, mert olyan képeket osztanak meg, amit nem kéne, például, hogy egy nigériai eh, her, hercegről szóló kép mennyit ér, vagy ami egy szifiben, amit az ember egy szifiben látott, az be, összeolvad ezekkel a dolgokkal. Sok ember ezt elutasítja, hogyha ezt a trendet meg akarjuk fordítani, és azt szeretnénk mondani, hogy ezt és ezt és ezt el tudjuk érni, akkor mindenképpen meg kell teremteni az elszükséges bizalmat és elfogadottságot. Meggyőződésem, hogy nagyon sok jó dolgot lehet létrehozni, a GDPR keretein belül. Ez meggyőződése. Kicsit konzervatív a hozzáállásunk. És azt kéne elérni, hogy a különböző, szakmai, különböző szakmák képviselői között meglegyen az interfész. Igaza van, hogyha megegyezünk, rendkívüli dolgokat hozhatunk létre. Hogyha egyetértünk, akkor gyakorlatilag mindenre képesek vagyunk, de a, a megállapodáson és az egyetértés, vagy a megállapodás egyetértés alatt azt is, ért, azt is értem, hogy megfelelő finanszírozás kell hozzá. Úgy gondolom, hogy a kutatás és innovációs keretünket is úgy kell kialakítani, hogy meglegyen a finanszírozás, hogyha ez nem történik meg, akkor nem lesz megfelelő helyünk a világban, és ne felejtjünk, hogy a hogy a tehetség vonzza a tehetséget, mi pedig szeretnénk vonzó hely lenni Európában. Ehhez finanszírozás kell. Finanszírozás nélkül mindegy, milyen kiváló ötleteink vannak, így is mellékvágányon maradunk. Köszönöm. Karen következik, és aztán Tim. Thank you very much for being here and for starting the discussion with us. Köszönöm, nagyon örülök, hogy itt van, és remélem, hogy folytatjuk ezt a vitát. A magas szintű munkacsoport sok tanácssal látta már el önöket. Amikor a mesterséges intelligenciát vizsgáljuk, akkor az hogyan különbözik a jelenlegi többi digitális szolgáltatás szabályozásáról? Ön említette a bizalmat és a kiválóságot, mindkét vezérfonalat, amit én, aminek én örülök, de a közösségi médiára, illetve a titkosításra, hogy hogyan lehet alkalmazni, hiszen a titkosítás kell ahhoz, hogy biztonságos legyen a rendszer, ha nem jó a titkosítás, akkor sérül a bizalom, illetve e, szöknek az adatok. Ugyanígy a kiválóságnál meg is e, ezeket e, alkalmazni kell a, kiválóság, a közösségi platformokra is. Nem szabad, hogy a elszabadult algoritmusok szabják meg a közvitát, hiszen az elszámoltathatóság, illetve a átláthatóság különösen fontos ezeken a platformokon, hiszen ott zajlik a viták nagy része, tehát milyen módon gondolja szabályozni ezt, e, és e, hogyan próbálja ezt e, átemelni a digitális szolgáltatások jogszabályba. Azért kérdezem, mert a mesterséges intelligencia az alapvetően digitális kód. Az Európai Unió hogyan tudja a kódolást, a kódot szabályozni? Before you, you answer, I'd just like to thank our interpreters so much for... Szeretném megköszönni a tolmácsoknak, hogy maradnak. Két perce távozhattak volna. Mindjárt egyébként is vége. Uh, also thank because I know it's very much on me because my answers they tend to be a little bit too long. Um, so I will I will focus on. Biztos amiatt van, hogy túl hosszasan válaszolok. In what you mention, uh, because